hozzá tudományos tesztek céljából kísérleti alanyként felhasznált állatokról. Holnap, tehát június 18-án lesz erről döntés. A, az ülésünk jegyzőkönyvét a következő ülésen kapják meg az Európai Parlament képviselői. Ha nincsen ellenvetés, akkor az állásfoglalásokat elfogadottnak tekintem, és ezeket azonnal a különböző intézményekhez el is juttatjuk.